Uh, ladies and gentlemen, good afternoon, mesdames et messieurs, bon après-midi. Jó napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Még csak negyed órát sem késünk, és én azt javasolnám, hogy kezdjük újra a munkát. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én elnökölhetek itt eh, ma a délután első felében Eh, alapvetően a gazdasági kihívásokról eh, és együttműködésről lesz eh, szó. Ez, ez tehát az első fejezet címe, gazdasági kihívások, együttműködés és válság. Mivel, hölgyeim és uraim, nem akarom elvenni az időt a meghívottak elől, és nem akarom elvenni a közönség elől az időt, Két dologban foglalnám össze a mondandómat. Az első, amit mondani szeretnék, hogy az új hatalmi viszonyok, parlament, közvéleményformálók, stb. hogyan reagálnak a nagy kihívásokra, és ezek között a nagy kihívások között ott van az ifjúsági munkanélküliség, a fiatalok közében a munkanélküliség, ami persze a bukott rendszerek alatt is jelentős volt, ugyanakkor a felkelést követően a fiatalok komolyan reménykedtek abban, hogy gyors eredmények, gyors változások lesznek, ehhez képest nem lettek önök mit gondolnak mindenről, ez az első dolog, amit felvetnék, a másik pedig az az, hogy az iszlamista pártok közül jó néhány az iszlám közgazdaság tanhaj, van ilyen egyáltalán, eh, alapjait akarják eh, elterjeszteni, nem tudom, hogy van-e ilyen iszlamista megközelítése a közgazdaságtannak. Önök mit gondolnak erről, mint kihívásról, amit ez a dilemma rejteget tartogat? Mit gondolnak arról, hogy olyan közgazdászok, akik követik az iszlám közgazdaságtan tanait, az egy nem koherens mennyire egyeztethető össze a VTO szabályaival. A VTO ugyanis nem igen szereti a, az anarhiát, hanem alapvetően szabályokat alkalmaz, és nagyon komoly kereskedelmi és gazdasági szabályokat kényszerít a tagjaira. Nos, lássuk a meghívott szakértők listáját. Ők fognak ezekről a témákról megnyilvánulni. Szeret Csajsz raportőr, ő a Carnegie alapítványtól érkezett Washingtonból, ha jól értettem. és nagyon vonzó életrajza van, szakmai életrajza. Jelenleg a militáns extremizmus, illetve a korrupció közti kapcsolatokat kutatja. Csájez asszony majd megmondja, hogy hogy ejtik a nevét. Ő pedig a Punishment of Virtue szerzője, amely a tálibok uralta Afganisztánról szól, mint, mint könyv, ez egy könyv, és ő egyébként egy jól jegyzett újságíró, és kimaradt valaki. Ön, ön a végén fog majd szót kapni, elnézést, ön a raportőr. Akkor menjünk tovább. Uh, the, the, the speakers, uh, Mr. Samir Fawai Henyen, and uh, he's from, from Egypt. And uh, let me see. By way of introduction, Dr. Sami Fauzi Henyen. Um, következő az egyiptomi Súra tanács egyik tagja, uh, és fejlesztési tudományokkal foglalkozik 2009 óta, e, népességügyi e, és családügyi minisztérium e, konzultánsa, valamint nemzetközi szervezetekben is ügyködik. Itt az UNESCO és a USAID említhető meg. Van PHD-ja is, és egyetemi diplomája e, közigazgatás tanból, e, valamint e, fejlesztési témában is van egy diplomája a Sussexi Egyetemről, Mohamed Banselem, aki Tunézia agrárminisztere, és aki az Hanada párthoz tartozik, tehát ön agrárminiszter és az Eneda pártnak a vezetője, illetve a végrehajtó bizottságának tagja már igen régóta. Ön a halászati témák szakértője, mérnök, főmérnök, és Tunéziában az agrárkaron professzor, és ráadásul francia, strasburgi diplomával is rendelkezik. Dr. Hakima Faszni a következő ö, tagunk, illetve képviselőnk, aki szintén professzor. a marokkói parlament pénzügyi bizottságának a tagja, illetve a Mohamed Egyetemen tanít jogot és közgazdaságot. Nos, e, e, én át is adom a szót a vendégeknek hamarosan. Ben Salem úr, Tunézia agrárminisztere, őt kérem meg arra, hogy 10 percben nyissa meg a mostani szakértői előadás sorozatot. Sukran, bismillahirrahmanirrahim. Akkor Isten nevében elkezdeném ezt a mai expozét. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy lehetővé tették ezt a mai konferenciát, és hogy meghívtak ide. Őszinte párbeszédre van szükség a mm, földközi tenger két partja között. A múltban önök azt hallgatták meg, amit rólunk mondtak, most viszont minket hallgathatnak meg közvetlenül. Egyrésztről ezt szögezném le kezdetben, másrésztről viszont nagyon örülök annak, hogy sor kerülhetett erre a mai konferenciára, és örülök annak, amit Brock és Vilmo úr elmondtak. Azt hiszem, hogy ők tényleg értik azt, hogy mi is történik a földközi tenger déli partvidékén. Továbbra is arab tavasznak hívjuk az ismert jelenséget, tavasznak hívjuk, és mindig is tavasz lesz. Ha valaki megkérdezi, hogy mit jelent az, hogy iszlám tél, akkor erre azt válaszoljuk, hogy nálunk a tél nagyon enyhe, télen esik az eső, és egy mezőgazdasági miniszter számára, mint jó magam, az eső mindig örvendetes, hiszen eső nélkül nem is lenne mezőgazdaság. A mostani panel témája a gazdaság. Ez, mielőtt ö, rátérnék erre, azonban arról szeretnék beszélni, hogy mit örököltünk az előző rezsimtől. 900 ezer munkanélküli törököltünk, és ezekből pedig több mint 800 ezer diplomás. Ezek voltak tehát Benali, Benali munkanélkülei. A növekedési, gazdaság növekedési rátája negatív volt, mínusz 2,5%. Rengeteg gondunk volt az előző rezsimben, és sikerült elérni azt, hogy ezt a negatív növekedési rátát sikerüljön átfordítani 3,5%-kal. Nagyon büszkék vagyunk erre. Jobbak vagyunk, mint a szomszédaink, akik ráadásul, nekik ráadásul nem kellett megküzdenie a ö, forradalom ö, következményeivel, a forradalomra azt szoktuk mondani, hogy ez olyan dolog, mint a földrengés, és a földrengésnek vannak ugye utórengései. Az utórengések szerencsére immára nem nagyon érződhetnek. Tehát 3,6%-os a gazdasági növekedés nálunk, és a foglalkoztatás területén nagyon sokat javult a helyzet, korábban 900 ezer volt a munkanélküliek száma, A független szervek több ezer több ezer ö, munkahely létesítését ígérik decemberig, tehát a közigazgatásban és máshol decemberig 20 ezer munkahely fog létrejönni. Olyan munkahelyek ezek, amelyeket a 2012-es költségvetésből finanszíroztak, de idén ö, létesítik őket, ez azt jelenti, hogy rengeteg új munkahelyet hoztunk létre, már tavaly is és idén is. Hogyha ezt összehasonlítjuk azzal, ami a, foglalk, ami a forradalom előtt történt, akkor arra juthatunk, hogy a legjobb évünk, és összehasonlítjuk a legjobb rezsim, a rezsim legjobb évével, az 2006 volt, akkor 70 ezer munkahely jött létre, most viszont ezt megdupláztuk, 132 ezer munkahely jött létre az elmúlt évben. Tehát megdupláztuk a rezsim legjobb évének teljesítményét. Még 670 ezer fiatal munkanélküli. Ők természetes, hogy panaszkodnak, azt mondják, hogy a kormány nem tesz semmit, és két évvel a forradalom után még mindig azt várják, hogy megkaparinthassanak egy munkahelyet. Pontosan ez is a probléma jelenleg. Sem a kormánypárt, sem az ellenzéki pártok nem ígérte azt, hogy egyik napról a másikra megszünteti a munkanélküliséget. Most az a dolgunk, hogy meggyőzzük azokat, akik még munkanélküliek, hogy legyenek türelemmel, hogy vannak lehetőségek, hogy a jövőben a, a jövőben a gazdaság fellendül és javul a helyzet. Hogyan sikerült elérni ennyi munkahelyet, illetve miért nem sikerült több munkahelyet teremteni. Nos, gazdasági szempontból egyértelmű, hogy függőségben élünk, és szerves az összefonódás a mi gazdaságunk és az európai gazdaságok között. Tehát az európai válság bizony súlyos hatással volt a mi gazdaságunkra is, a be Tehát a beszállítók körében is egyértelműen élvez, élvezhető a, a válság. Azt vártuk, hogy olyan országok, olyan országok is, mint Franciaország ígéreket tettek, hogy, hogy támogatni fogják az arab tavasz országait, tényleg hatalmas ígéreteket, hatalmas pénzösszegekről tettek ígéretet, 8-10 milliárdról, és azt gondoltuk, hogy ez a fiatal munkanélküliek helyzetét is megoldja majd, de sajnálatos módon ez nem így történt. ennek a pénznek a nyomát se láttuk. Nagyon sok kérdés merült fel ezzel kapcsolatban. Hol vannak a milliárdok, amiket megígértek nekünk? Nos, felmerült az is, hogy azért nem érkezett meg a pénz, mert a választások eredménye nem pontosan olyan volt, ahogy azt az európaiak várták, nem azt nem azokat választottuk meg, akikre Európa számított. Én szerintem nem, nem feltétlenül erről van szó, szerintem csupán a válság megmagyarázhatja a dolgot. Az lényeg, az, az azonban lényeges és leszögezendő, hogy a beígért milliárdok nem érkeztek meg. Nem azért jöttünk, hogy támogatást kérjünk, nem azért jöttünk, hogy emlékeztessük önöket arra, hogy milyen ígéreteket tettek. De a Marshall terv a Marshall terv például a második világháború után két földrész számára is nagyon hasznos volt, Európa és Észak-Amerika számára is, és amikor Európa gazdaságilag támogatta Spanyolországot és Portugáliát a két ország politikai nyitása után, az is hasznos volt mindkét fél számára, tehát Európa számára és a két érintett ország számára is. Vagy ott van Kelet-Európa kérdése is, vagy volt Kelet-Európa részére is. Mi azt kérjük, hogy ruházzanak be az arab tavasz országaiba. Ezzel azt gondolom, hogy eh, a jövőre tesznek, tehát a jövőre, eh, jövőbe fektetnek be, és ebből csak profitálni lehet. Ez mindenképpen pozitív hatással lesz majd mindkét fél számára. És azt gondolom, hogy országunkban a demográfiai adatok javulása is mindkét fél számára pozitív lesz. A beruházásokhoz persze bizalomra van szükség, tehát meg kell bízniuk az arab tavasz országaiban és amikor azt mondom, hogy arab tavasz, akkor Marokkóra is gondolok, bár Marokkóban nem történt forradalom. A tavasz a demokráciát képviseli, és tudják bizonyára önök is, hogy marokkói testvéreink más úton jutottak el a demokráciához. Azt hiszem, hogy letelt az időm, de kérem szépen, hogy még egy kicsit legyenek türelemmel hiszen egy fontos dolgot még szeretnék elmondani. Az iszlamista ideológia által diktált politik, gazdasági lépésekről szeretnék beszélni. Létezik az iszlámban az iszlám bank fogalma, Londonban vagy Luxemburgban is léteznek iszlám vagy muzulmán bankok, amelyek az iszlám törvényeit követik, így aztán úgy gondolom, hogy ö, mindenképpen pozitív az, hogy vannak olyan európai országok, ahol léteznek már ezek az iszlám bankok. Aztán az iszlámnak szerves része a kötelező alamizsna is, a löszökur katolikhoz hasonló ö, szervezeti alapon ö, létezik ez a fajta kötelező alamisna szolgáltatás is. Franciaországban ez a szervezet a szegényeket segíti. Nos, az iszlám nem kíván fellérni például a WTO normái ellen, nem. Az iszlám gazdaság szabad gazdaság, a szabad vállalkozást, szabad vállalkozás mellett áll ki, ezt prédikálja, ezért kérem, hogy ne féljenek, ne legyenek félelmeik ezzel kapcsolatban. Euh, en y incluant les deux minutes de grâce que je vous ai accordées, vous êtes... Adtam önnek két plusz percet. Ezt sikerült betartania, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Személy Fauzinak doktor úrnak. Jól mondtam a nevét? Ó, oh, Henen, Henen. Henennek hívnak egyébként, úgy ejtik a nevemet. Uh, first of all, I would like to extend them. Köszönöm. Először is szeretném kifejezni a köszönetemet uh, um, a meghívásért. Uh, az új államok, illetve az új kormányok jövőjével kapcsolatban. Beszélnék eh, a politikai gazdaságtanról, eh, illetve technikai kérdésekről, és hát azzal kezdeném, hogy a, az egyiptomi gazdaság A kérdés az, hogy hogyan lehet helyreállítani a bizalmat, megszüntetni a bizalmatlanságot, és hogyan tudjuk felszámolni azokat a tényezőket, amelyek negatívan befolyásolják a növekedést. A kormány statisztikák szerint idén 2%-os növekedésre lehet számítani. Ebben az ebben az új adóévben, ami most következik, 2013-2014, eh, ahogy a Súra tanácsban a miniszter elmondta. Emellett eh, említenem kell a munkanélküliségi rátát, ami 13 os Ami tényleg egy komoly arány, ráadásul ezeknek a nagy része e, fiatal. Azok a fiatal generációk érintettek leginkább a munkanélküliség által, amelyek részt vettek a forradalomban, és nem gondolom, hogy ők felelősek lennének a jelenlegi gazdasági helyzetért. E, a kormány egy 820 eh, milliárd eh, egyiptomi fontos költségvetést eh, szavazott meg a következő évre, és körülbelül 200 milliárd egyiptomi font a deficit a tervek szerint. A kormány terve egy az energia támogatásokat, eh, fel, eh, lassan felszámoló eh, adókat növelő, illetve az internetet is megadóztató gazdasági tervet jelent. Ez nagyon is egybevág a jelenlegi kormány törekvéseivel komoly probléma a gazdaság stabilizálása. Én azt gondolom, hogy a helyzet rendkívül bonyolult, és aggasztó. Szükség van népszerűtlen intézkedésekre, ami azt jelenti, hogy csökkenteni kell a támogatásokat, emelni kell az adókat. Ezek a politikák politikai megmozdulásokhoz, társadalmi megmozdulásokhoz vezethetnek. Széles konszenzusra van szükség. Hogyha a kormány viszont elhalasztja, ha a kormány elhalasztja az intézkedések bevezetését, akkor azt kockáztatja, hogy nem kap támogatást, illetve ha a régióbeli szövetségesek mégis adnának támogatást az egyiptomi kormánynak, azzal persze csak elhalasztódnának a problémák. E, a nemzetközi közösség számára eladni ezeket a, az intézkedéseket úgy lehet, hogyha fel tudnak mutatni politikai konszenzust a különböző politikai családok között, különös tekintettel e, az ellenzéki e, családokra, az e, ellenzéki politikai pártokra. E, ehhez viszont olyan kemény témákban történő megállapodás szükséges, mint az igazságszolgáltatási rendszer, választási rendszer. Ezek jelenleg e, rendkívül komoly viták tárgyai. Hogyha politikai helyzetet stabilizálni akarják, akkor megfelelő lépéseket kell megtenni. Stabilabb demokratikus átmenetet. A, említettem a statisztikákat, illetve azt, hogy milyen ellentétek vannak a kormány és az ellenzék között. Én magam a fejlesztéseket kutatom, és úgy gondolom, hogy a pénzügyi reformnak egy átfogóbb fejlesztési jövőképbe kell illeszkednie. Hogyha a jelenlegi pénzügyi problémákat meg akarják oldani Egyiptomban, az azt jelenti, hogy vissza kell térni azokhoz a szlógenekhez, amiket a forradalom alatt hangoztattak, szociális igazságosság, politikai szabadságjogok. Ezekről szól egy fejlesztési jövő kép. Ehm, nyilván ezt követően kell megfogalmazni a célokat. Sajnálatos módon ilyen jövőkép eh, nem létezik, vagy én legalábbis nem láttam. Hogyha a különböző ehm, média csatornákon zajló vitákat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a viták nagy része a korrupcióról szól, pártok közti csatározás, ugyanakkor nem látom a vitát például az oktatás jövőjéről, a civil társadalom felépítéséről, sem pedig arról, hogy hogyan lehetne a szociális igazságosságot Egyiptomban kiépíteni. Emellett azt látom, hogy a nem kormányzati szervezetekkel kapcsolatban autoritár fellépések történtek. Olyan országban, olyan régiókban zajlanak ezek a, az ellens, ezek a lépések, ahol égető lenne a szükség arra, hogy inkább az összefogás irányába menjünk el. E, Egyiptomban a szegénység az 25% a nagyvárosokban, és 50% felső Egyiptomban. Hogyan lehet a szegénységet gyengíteni. Egyébként a szegénység a mindenhez hozzájárulhat, minden más problémához, akár a megnövekedett nemi erőszakoktól kezdve a vallási ellentétekig mindenhez. társadalmi-gazdasági problémáról van szó, hogyan lehet tehát ezt a szegénységet valamilyen módon kezelni. Hogyan lehet gazdasági átalakításokat elérni egy olyan országban, mint Egyiptom? nem gondolom, hogy ez a kormány, azt gondolom, hogy ez a kormány nem tud megfelelően reagálni a dolgokra. A társadalom komoly része számára nincsen mondani valója. És itt nem arról van szó, hogy a világi meg a vallásos eh, erők állnak egymással szemben, mert eh, a vallásos eh, körökben is egyre haragosabb hangok hangzanak el, még a szabadság és igazság pártja részéről is hangzanak el nagyon kritikus megjegyzések a kormányjal kapcsolatban. A harmadik kritikai megjegyzésem az, hogy én nem tudom elválasztani a szociális-gazdasági jogokat a szigorúan technikai értelemben vett gazdasági kérdésektől. Az előző délelőtti vitában a vita leginkább a, a vallásszabadságról szólt, és én pedig azt mondhatom önöknek, hogy a vallásos konfliktusok egy része köthető a szociális-gazdasági témákhoz, ugyanakkor van egy nagyon komoly diszkrimináció egyes társadalmi rétegek ellen, beleértve az egyiptomi keresztény lakosságot is. Nagyon riasztó mértékű a kivándorlás a keresztény közösség között. Nos, ez azt jelenti természetesen, hogy a gazdagabbak, a jobb kapcsolattal rendelkezők, a fiatalabbak, a műveltebbek fognak elsőként kivándorolni Egyiptomból, ami egy agyelszívás. Egyébként ez a Mohamedánokra is vonatkozik, ő körükben is megfigyelhető egy ilyen modernebb, egy ilyen, egy ilyen modern agyelszívás, de hát a keresztények körében ez fokozott. Ez azt jelenti, hogy az emberi tőke elveszik, de elveszik a társadalmi tőke is, és a gazdaság értelemben vett tőke egy része is kivonul az országból. Az elnök asszony említette a gazdaságtan iszlamista megközelítését. Én nagy érdeklődéssel figyelem ezeket az eseményeket. Én nem láttam egy komoly eh, gazdaságtani elemzést amely iszlamista lenne, tehát ilyen koherens dolog nincs, ami mondjuk mindent átfogna. Ugyanakkor bizonyos ellentmondásokat látok. Például a Súra tanácson belül a hitelezéssel kapcsolatban nagyon komoly ellentétek körvonalazódnak. Amikor egy új törvényjavaslat kerül, hitelezéssel kapcsolatos törvényjavaslat a suratanács sura elé, akkor azonnal a vita arról szól, hogy a hitelezés az most vallásellenes dolog-e, vagy sem? Tehát lehet-e igazolni vallási szempontból a kihelyezést? Számomra ez azt mondja, azt jelzi, hogy érdemes lenne a filozófiát és a doktrinákat kicsit eh, háttérbe szorítani, közpolitikákra van szükség, amennyiben ezt meg tudjuk lépni, ezt az átállást, akkor átalakulhat a közösségünk, de én úgy látom, hogy a konkrét törvényjavaslatok egy része differenciálatlanul tartalmaz liberális megközelítéseket, és én még várok arra, hogy egyáltalán kialakuljon, ha van ilyen, egy iszlamista gazdaságpolitika, amely amely eltér a Mubarak rendszerféle gazdaságpolitikától, mert egyelőre az látszik, hogy nagyjából azt követik továbbra is. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen, és most átadom a szót Hakima Feszli asszonynak, aki a következő hozzászólónk lesz. Szída, رئيسة الجلسة szedal Hodol Keri. Én eh, أولا جد szída bihodori bénekum liom. وأود أن أشكر Köszönöm, hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy itt lehetek önök között. Köszönöm a parlamentnek, hogy meghívott. Erre az eseményre. Nagyon örülök annak, hogy ezt megrendezték, ezt a konferenciát. És azzal foglalkozunk, hogy mi történik, a, mi történt az arab tavasz országaiban. Úgy kell ezt megtennünk, hogy sztereotípiáktól mentesen gondolkodunk, mindenképpen el kell gondolkodni ezen az időszakon, és azt is fontosnak tartom, hogy a Európai Parlament és a arab tavasz országai közötti kapcsolatok virágozzanak. Két évvel ezelőtt következett be az arab tavasz. Nagyon e, egyfajta felvilágosodásról beszélhetünk, demokratikus, modern államok alakultak ki, politikai és szociális szinten is. A marokkói nép nem maradt ki ezekből a szelekből, amelyek végig söpörtek az arab övezete. A marokkóiak nagyon okosan ö, sajátították el ezeket a forradalmi gondolatokat, a, az uralkodótól kezdve az egész, a, magasrangú tisztviselőkön keresztül az teljes népesség egyetértett azzal, hogy kulturális, gazdaság és szociális reformokra van szükség. Marokkó hű a saját hitéhez, a saját nemzetközi elkötelezettségéhez, és így indult el ezen az úton. A 2011-es év változásokban nagyon gazdag év volt. 2010 első harmadában dinamikus politikai változás kezdődött el. Ez a, a király ez a király egy beszédében csúcsosodott ki, és utána pedig választások következtek be. Az Igazság és Fejlődés nevű párt nyert el a parlamenti többséget, már a 90-es évek óta jelen van a parlamentben ez a párt, de először következett be, hogy kormányra kerültek. Az új kormánytól azt várjuk, hogy felelje meg a népesség elvárásainak, és ez egyáltalán nem könnyű helyi és nemzetközi szempontból sem. A válság negatív hatással van az összes országra, főleg, főként azon országokra gondolok, akikkel partnerségi egyezményünk van, az arab tavasz földrengését regionális szinten mi is megszenvedjük. Marokkóban kulturális, szociális és gazdasági egyenlőtlenségekről beszélhetünk. A középosztály sajnos eléggé a középosztály eléggé le van sújtva, és ketté van osztva, van egy elitista felső középosztály, amely meg ö, ö, gazdagodott, és a középosztály alsóbb része pedig elszegényedett. A, ö, nagyon sok a diplomás fiatal, akik, ö, akik marginalizálódtak, ö, nincsen munkájuk. Most Ott tartottam tehát. Tehát nagyon komoly a munkanélküliségi probléma ezen társadalmi rétegekben. Span- Marokko Marokkóban társadalmi reformokra van szükség, ezeket részben végre is hajtotta, de ennek az eredményeit nem igazán látjuk, a korrupció miatt, illetve a ö, ö, szociális igazságtalanság és a felelősségek, a gazdaság, gazdagság rossz elosztása miatt. Új, modern államot kell létrehozni, amely a geostratégiai elemeknek is, vagy szempontoknak is megfelel, az arab európai kapcsolatot dinamizálni kell. A kormányunk aktívan lépett fel a vidéki lakosság, a szegények és a fiatalok megsegítésére 50 ezer 50 ezer munkahelyet hozott létre a jelenlegi kormány. Kormányunk nagyon sok nagy építkezést indított el. Ezeket a korábbi kormányok már kijelölték, megtervezték, de nem tudták ezeket végrehajtani. Aztán a a kompenzációs pénztár reformjára gondolok, avagy a fiskális reformra. Ezek nagyon nagy, mindent átfogó reformprojektek. Egy 90-es jogszabályt és modernizáltak, amely a gazdasági szerveződésről szól. A kormány a kormánypártok, illetve az ellenzék közösen foglalkozik ezzel. Aztán elkezdődött a különböző nyugdíj alapok reformja is. A korrupció ellen megindítottuk a harcot reformáltuk azon jogszabályokat, amely a közbeszerzésről szólnak, illetve amely a kormányzásról szólnak. Nos, a kormányunk, amelynek tagja a mi pártunk is, tehát a kormány a stabilitást próbálja meg elősegíteni, hogy demokratikus folyamatokat helyezen előtérbe. Alapvetően a nemzeti egység és a nyitás elvét követjük, de úgy, hogy kulturális és nemzeti és muzulmán identitásuk, identitásunkat megtartjuk. Köszönöm. Most már aztán senki sem mondja, hogy a nők beszélnek a legtöbbet. Köszönöm. Próbáljuk elérni azt, hogy a lehető legnyitottabb legyen az eszmecsere. Most a nemzeti parlamentek képviselőnek adom meg a szót Szlovákiából és Magyarországról, illetve egyiptomiaknak is. Arra kérek mindenkit, hogy nézzük csak. Elnézést kérek, de két percre kell. Szó, két percben kérem, hogy tegyék fel a kérdést. Droba úr az első. button. Okay, thank you very much. I will be very brief. Uh, thank you for... Köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes uh, hozzászólásokat. Ez egyébként még um, képviselőt szeretném megkérdezni arról, hogy mit, kén, mit kívánok tenni a demográfiai változások kapcsán. Tudjuk, hogy Egyiptom megnégyszerezte népességét a 70-es évek óta, akkor 20 millióan éltek Egyiptomban, most pedig 85 millióan laknak Egyiptomban. Ez számos problémát eredményez. Mik a, az önök középtávú tervei annak érdekében, hogy szembenézzenek ezzel a demográfiai robbanással. A második kérdésem ez az ellentétet, különbséget illeti az iszlám pártokat illetően, akik egyfajta szocialista modellt szeretnének, szemben a domináns iszlám gazdasági elgondolással szemben. Tudom, hogy vannak problémák a kamatlábakkal, ön ezt már említette, és ez tényleg az önök vallásával ellentétesek ezek a kamatlábak, de másrésztről viszont szembe kell nézniük a mai bankrendszer gazdasági realitásával, hogyan, hogyan kívánnak ezzel szembenézni. Okay, that, that was a, uh, a question mainly addressed to, uh... Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést főként az egyiptomi hozzászólóhoz intézték. Most akkor megadom önnek a szót, szót hogy vagy inkább gyűjtsük össze a kérdéseket? Um, then uh, we'll have to... Most uh, akkor a következő kérdés Zalán úrtól fog érkezni Magyarországról. Elnök asszony, Ben Szállem miniszter úr előadásában említette a második világháború utáni Marshall tervet, illetve említést tett Kelet-Európáról is, a változások utáni kelet-európai helyzetről. Csak a történelmi hűség kedvéért mindenképpen leszögezném, hogy Kelet-Európa sajnálatos módon ilyen marsasegélyt nem kapott, mert az ö, csak a nyugat-európai részre vonatkozott a második világháború után, viszont ami fontos volt, hogy beruházások érkeztek a kelet-európai térségbe, Magyarországra is természetesen, de enne, ezek a beruházások mindig a kölcsönös érdekek alapján működtek. Magyarország, és gondolom, hogy a térség többi országa is érdekelt abban, hogy a újonnan kialakul az arab tavasz változásait követően a kapcsolatokat még jobban elmélyítsék a régió arab országaival, de hát ehhez értelemszerűen mindenképpen egy stabil gazdasági háttér kell, egy stabil gazdasági környezet, és ugye Magyarország, mint mezőgazdaságilag nagyon fejlett ország, különösen az öntözés terén látnék jó együttműködési lehetőséget. A második rövid kérdésem is ehhez kapcsolódik, az iszlám bankot említette, ugye az iszlámban, és nem vallási kérdésként teszem most ezt fel, a kamat az nem lehetséges. Hogy oldják meg ezt a kérdést? Köszönöm szépen. Thank you. Then uh, I move on. Köszönöm szépen, akkor rátérek uh, a azon kérdésekre, amelyek esetlegesen nem parlamenti képviselőktől érkeznek. Meki asszony Egyiptomból, de azt kérem, hogy csak két percben tegye fel a kérdését. طيب هو انا طبعا المداخله كانت في في السيشن اللي فات فانا köszönöm. Én még a délelőtti dolgokra reagálnék. De hogyha mégis a gazdasági kérdésekről lehet csak, akkor beszéljünk a számokról, az ipart jellemző számokról, Nyilván nem tudjuk az ipari problémákat, az iparral kapcsolatos problémákat kezelni, anélkül, hogy segítségül hívnánk a magánszektort. A befektetési ráta 13% volt 2012-ben, azt megelőzően pedig mindössze 9,3% hogyha az összes ipari teljesítményt nézzük, akkor látjuk, hogy egy szélesebb kitekintést kell alkalmazni az ipar átalakítása vonatkozásában, beleértve bizonyos szolgáltatásokat is. Nyilván ez jogalkotási munkát is feltételez, ez az első dolog, amit mondani akartam. A ma délelőtt az egyik képviselő feltett egy kérdést az egyesületekre vonatkozó törvényel kapcsolatban. Nos, ezt a törvényt még nem hirdették ki, illetve nem fogadták el. Van egy sor változat, lehetséges változat, van olyan extrém irányzat is, amely gyakorlatilag azt szeretné, hogy az egyiptomi egyesületek lehetőleg ne rendelkezzenek külföldi kapcsolatokkal, másik végleten pedig olyanok vannak, amelyek teljes nyitottságot tennék, tennének lehetővé a, a világ felé, Nyilván nemzetbiztonsági szempontokat figyelni kell. Itt elsősorban az egyes egyesületek finanszírozására gondolok, illetve hogy a szervezetekhez eljutó finanszírozás ténylegesen milyen, szol, milyen célt szolgál. Amikor megvizsgáltuk eh, ezeket a kérdéseket, és eh, kitekintettünk az amerikai és brit eh, törvényekre, akkor azt látjuk, hogy azért ott is elég szigorúan kezelik az egyesületek finanszírozását. Köszönöm. Uh, thank you. Uh... Köszönöm szépen. Ha bár van egy felszólaló lista, és az, illetve ezt már le is zártuk, mert hogyha mindenkit hagyok hozzászólni, akkor nem tudom mindenkinek megadni a, a szót, és nem tudjuk meghallgatni a vendégek, illetve a raport véleményét. És ezért rátérek a következő hozzászólási kérelemre. Bereket úr lesz ez Belgiumból. Köszönöm elnök asszony, Benszerem miniszterhez tennék fel egy kérdést. Beszélt arról, hogy az Európai Unió segítséget ígért korábban emlékeztetnék egy kis anekdotára a Dovili konferencia napján az a, azon a címen jelentek meg az arab világban cikkek, hogy 50 milliárd eurót ajánl fel az Egyesült Államok és Európa az arab demokrácia megsegítésére, és aztán a és aztán alul az szerepelt ugyanazon a lapon, hogy 10 milliárd eurót keres nagyon az Európai Unió arra, hogy finanszírozza Görögországot. Tehát már azt a 10 milliárdot is nagyon nehéz volt megtalálni. Amikor az arab problémákról, arab népesség problémáiról beszélünk, akkor nem szabad hamis ígéreteket tenni, mert illúziókat kelt, amikor az ígéretek nem teljesülnek, nagy lesz a csalódás. Miniszter úr beszélt a londoni, e párizsi, brüsszeli bőrzéről, e, és amikor megemlítette az iszlám finanszírozást, nos, e, nyilvánvalóan nem az iszlám finanszírozás érdekli őket, hanem leginkább az, hogy magukhoz e, vonzák azokat a milliárdokat, amelyek főleg az öbölmenti országok bankjaiban hevernek. Tehát nem annyira az iszlám finanszírozás érdekli őket, hanem maga a pénz. Ami az iszlám gazdaságtant illeti, Nos, hogyha ezek a pártok, amelyek most hatalmon vannak, valami fajta liberális gazdaságpolitikát folytatnak, amely kudarcot vallott, és hát, és most nem a, a én nem vagyok antiliberális, hanem a, a liberalizmusról beszélek, amely elvezetett az európai problémákhoz is. Látjuk, hogy mihez vezetett. Hogyha mi, mint arab országok, ugyanezt a vad liberalizmust vesszük át, akkor akkor rossz úton járunk, más megoldásokat kell találnunk a harmadik világban, illetve az arab országban. És még egy kis anekdóta, e, nem, Mössziő nem elveszi az, az, az elnök asszonya a mikrofont, mert letelt több mint két perc. Ön megjegyzéseket tett, nem pedig kérdéseket, ahogy én látom inkább, mondja az elnök asszony. Most a következőnek adom meg a szót. Marzuk úr kérte a szót. Marz. Marzuk úr, két perc kérem. Bismillahirrahmanirrahim. Köszönöm szépen. Szemek Fauszi úr. Aki elég negatív képet vázolt fel. Nos, Egyiptomban mindenképpen vissza kell szereznünk azt a pénzt, ami kiszivárgott az országból, tehát a csalás eredményét kell visszakaparintanunk. A nagyon komoly a búzatermelés, van olyan tervünk is, olyan programok is, hogy a gépkocsi gyártás területén önellátóak leszünk, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy alapizsnát kérünk, hanem beruházásokat szeretnénk, amely mindkét fél számára pozitív eredményekkel járt, csak úgy, mint a Marshall terv. Ami a kölcsönöket illeti, és megemlítettük az Al-Nur pártot, nos, mi nem vallási szempontból beszélünk most a kölcsönökről, megvan a saját gazdaság, megvannak a saját gazdasági elképzeléseink. Én nyíltan elmondom, hogy a kölcsön szükség esetén nem szégyenletes, nincs semmi olyan a vallásban, ami megtiltaná ezt. Thank you, uh, Dana. Uh, Köszönöm. Brámur következik Hollandiából. Oh, okay, go ahead, sir. Tessék, öné a kettő percben. Igen, két perc. Első kérdés. Henin doktorhoz, illetve Ben Szállán miniszter úrhoz szól. A regionális együttműködés eléggé limitált Észak-Afrikában, a közel-keleten. Mit gondolnak, hogy milyen perspektívák vannak itt arra, hogy további regionális gazdasági együttműködés lehessen elérni. Úgy gondolják el, hogy egymást kiegészítik-e ezek a gazdaságok ahhoz, hogy együtt tudjak működni. Második kérdés, ami a piachoz való hozzáférést illeti az Európai Unióban vagy Hollandiában is akár. Ez valóban motorja lehetne a fejlődésnek a régióban. Hogyan kívánják meggyőzni a vonakodó EU tagállamokat azért, hogy nagyobb piaci hozzáférést biztosítsanak önöknek a EU-hoz, e főként a mezőgazdasági termékek tekintetében mondja az elnök. Most pedig megadom a szót Jaziki úrnak. Tessék. Hol, hol, hol van ön? Igen, rendben. Tessék, öné a szó, két perc. Ben Szálem mezőgazdasági miniszter úrhoz szól. El kell mondjam, hogy meglepődtem egy kicsi azon, hogy nem igazán kínált gazdasági víziót, és nem tudom, hogy a tunézi kormány hibája, ez az iszlám pártok hibája, és nem tudom, látják -e ezt, mi történt a közel az elmúlt években forradalmak voltak, amelyeknek gazdasági és szociális gyökerei vannak. És elfelejtettük azt, hogy az elmúlt évtized a gazdasági növekedés évtizede volt. 5%-kal nőtt a gazdaság az elmúlt 10 évben Egyiptomban, Tunéziában és Szíriában is, és minden ezek ellenére nagy problémák vannak a fiatalok munkanélküliségével. Tehát hol vannak azok a politikák, elképzelések, a költségvetési politika, a fiskális politika, a kereskedelmi politika szempontjából nem látunk semmit sem mm, iszlám öm, mm, gazdasági szakértőket látunk, akik azt mondják, hogy ők nem szednek be kamatokat. Szeretnénk azt tudni, hogy az iszlám pártoknak milyen gazdasági politikája van, hogyan kívánnak munkahelyeket teremteni ezekben az országokban, hiszen több millió munkára lesz szükség ebben a régióban. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen. Ürgen úr a következő hozzászóló. A kérdésem az az egyiptomi gazdaság jövőjéhez kötődik, és ezért Henein urat kérném meg a válaszra. Hogyha megnézzük Egyiptomot most, akkor nem lehet azt mondani, hogy nagyon rossz a gazdasági helyzete. viszont nagyon rossz a munkanőségi helyzet, tehát úgy tűnik, hogy lassanként össze fog omlani az egyiptomi gazdaság. Tudjuk, hogy tárgyalnak az IMF-fel, de ez nem elegendő, mert hogyha megnézzük a gazdasági reformokat a többi felüldő országban, akkor azt láthatjuk, hogy a gazdasági válság volt a reformok kiváltó oka. Tehát ez azt jelenti, hogy nem szabad elhanyagolni a válságot a reformok szempontjából. Azt láthatjuk, hogy a gazdasági válság egyébként még nagyobb politikai válságot eredményezett. Tehát mit kívánnak tenni egyiptomi kereteken belül? A gazdasági válságot látják el, látják -e azt, hogy egyáltalán az IMF-fel sikerül-e majd dőlőre jutniuk? és sikerül-e majd leültetni a politikai szereplőket Egyiptomban, hogy beszéljenek az ország jövőjéről, vagy mindez majd további radikalizációt és politikai instabilitást fog eredményezni. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm azt, hogy ilyen rövid volt, és utolsó hozzászólónk következik. Maniferi. Norman úr, Tunéziában. Okay. Thank you. Köszönöm szépen. Két megjegyzésem és két kérdésem van két percben, remélhetőleg. Az első kérdésem Ben Szálem úrhoz szól a tunéziai tavasz kapcsán. Én óvatosan optimista vagyok a jövővel kapcsolatban. A második megjegyzésem a másod tervvel kapcsolatos hozzászólásokat illetve, és nem kapták meg a támogatást. Igen, fel kell tenni a kérdés magunknak, hogy ez azért volt, mert nem volt pénz, nem volt akarat, vagy azért, mert nem bíztak a jelenlegi kormányban, látva az eddigi teljesítményüket. Ezeket a kérdéseket fel kell tennünk. A két kérdés pedig a következő. Elnézést kérek, amiért nem tudok értetni azzal, több százezer munka jött létre. Aki ismeri a tunéziai gazdaságot, tudja, hogy mi a helyzet, de értetek abban, hogy több száz ezer ember lépett be a tunéziai közszolgálatba, túlterhelt ez már. A költségvetés nagy része ide megy, évente 7%-kal nő ez a költségvetés, tehát mi a tervük, hogyan tudnának csökkenteni itt. Erre ugyanis szükség van, hiszen két éven belül csődbe fog menni az ország egyébként. Második kérdésem. Én azt mondják, hogy civil társadalmi jótékosra van szükség, viszont ez száz százalékban politikailag orientált. Hogyan lehet a politikai orientáltság veszélyét csökkenteni, vagy hogyan lehet azt elkerülni, hogy közpénzeket használjanak fel politikai célokra. Elnök, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a hozzászólásaikat, köszönöm a különböző megjegyzéseket és kérdéseket, amiket feltettek. Nagyon sok kérdés kötődött Egyiptomhoz, tehát attól tartok, hogy az egyiptomi vendégünknek nagyon nehéz lesz a feladata. Nem igazán tudom, hogy kezdhetem -e is, vagy szeretnék is időt még arra, hogy összefoglalja válaszát. Mert meg is tudja kezdeni, rendben, akkor 5 percet kap. Köszönöm szépen eh, a kérdéseket. Ez azt jelenti, hogy az emberek sokkal többet szeretnének beszélni Egyiptom jelenlegi helyzetéről. Néhány fő pontban összefoglalnám a felmerült kérdéseket. Ami a demográfiai politikákat illeti, én megértem, hogy aggasztó a demográfiai helyzet, és az nagyon fontos hogy olyan ország esetében, amely magas szintű fejlődést szeretne elérni szociális és gazdasági szempontból. De a forradalom után Egyiptomban a szociális politikák nagy részére árnyék vetült, mert a társadalom sokkal inkább a alacsonyabb szintű politikára koncentrált a Nemzeti Tanács foglalkozik kérdésekkel, de az ilyenfajta tanácsok, amiket örököltünk a régi rezsimtől, azoknak új leírásra van szükségük. Szeretnék, hogyha stabilitás jönne létre a társadalomban, és meg kell azt is vitatni, hogy milyen fajta szociális politikákra van szükség, mert ellentmondó trendeket láthatunk Egyiptomban. Van, aki azt mondja, hogy bizonyos erőlépés történt a nők jogának területén. Sokan azt mondják, hogy ez a régi rezsim öröksége még, de van, aki azt mondja, hogy a társadalom öröksége ez, ezt meg kell védenünk, és meg is védjük az együttemi nőket és az ő jogaikat. Ez a társadalmunk öröksége, közösségünk egy gyümölcse ez, és nem szabad, hogy ezt a sikert összekössük a régi rezsimmel. A szociális politikák kérdését kicsit a szélre szorították, erre jobban kellene koncentrálnunk, de sajnálatos módon a gazdasági politika egyre inkább fontosabbá válik Egyiptomban. Hogyha az iszlámról és a gazdaságról beszélünk, akkor tudom, hogy vannak közöttünk iszlamisták, és nem akarok az önökben beszélni, de az én benyomásom az az, az én értékelésem az az, hogy az iszlám mozgalmak nagyon befogadóak, különböző társadalmi szegmenseket látni az iszlamista mozgalmakban, szegényeket, gazdagokat. Ez azt jelenti, hogy az iszlám közösségen belül is különböző gazdasági felfogás van. Én ezt így értelmezem de politikusként és kutatóként inkább én a politikák elményére koncentrálok, mit vitatunk meg a sura tanácsban, mit kíván a bizottság tenni. Nem akarok az ideológiával foglalkozni, én inkább a közpolitikával szeretnék foglalkozni, és hogyan lehet választ adni a szociális gazdasági politikai problémákra a mindennapokban. Ez ideig nem láttam még semmilyen fajta változást, annak tekintetében, hogy olyan nézzünk szembe mindennapi eh, problémáinkkal. Ezt szeretném hangsúlyozni. A parlamenti kollégám említette, hogy mit értünk el. Én tudom, hogy ez uh, minden elég, a minisztériumok jól működnek, de amikor a kormányról beszélek, akkor arról beszélek, hogy van egy politikai felelős testület. Én nem beszélek az eh, egyéni megközelítésről, vagy egyéni eredményekről, én egy kollektív, holisztikus kormányzati eredményről beszélek. És én nem vagyok elégedett a kormány eredményeivel, és szerintem nagyon sok a politikai részlehajlás. Tudom, hogy sok kritikus, kritikai hang van, ezt láthatjuk az újságokban is. A szabadság és igazság pártja kritizálja a legjobban a kormányt. Ezt ki kell mondani őszintén. Ez az egyik probléma. Amikor az együttműködésről van szó regionális szinten, úgy vélem, hogy versenyképes gazdaságaink vannak az arab világban. A legtöbb probléma politikai jellegű. Ha arabokkal beszélünk, ők szeretnének egységesen fellépni, de nagyon sok politikai akadálya van ennek még. Reméljük, hogy az arab tavasz szellemisége még több embert összeköt, és hogyha gazdaságilag is sikerül összekötődnünk, akkor politikailag is sikeres lesz ez az összekötődés. Remélem nem hagytam ki semmit sem, de végezetül szeretném megelmíteni azt a kérdést, amit nem szeretném, hogyha félreértenének. A politikai átmenet idején a demokrácia irányába Filip eh, Semetet szeretném idézni, aki a demokráciákról írt, az új demokráciákról. Ő azt mondta, hogy az átmenet idején sokkal jobb egy hozzáértő kormányzatra támaszkodni, amely valóban eredményeket ér el, és ami azt a látszatot kelt az emberekben, hogy van előlépés, és azt mutatja, hogy a társadalom jó irányba halad. Én erre gondolok, amikor azt mondom, hogy cselekvőképes kormányra van szükség. Tehát egy olyan kormányra van szükség, amely egyértelművé teszi az emberek számára, hogy a dolgok változnak. A második dolog, ezt Francis Fukuyamát is szeretném idézni, aki a zsabani élményeiről beszélt, ő azt mondta, hogy zsabát nem pénzből építették fel, hanem ezt emberek építették fel, akik magas szintű politikai hivatalt, hivatallal rendelkeztek, volt egy elképzelésük, és ők egy új képet hoztak létre, mi is ezt szeretnénk. Az egyik akadály, amit át kell lépnünk Egyiptomban, és talán ezt ki lehet terjeszteni más arab országokra is, de nem szeretnék az ő nevükben beszélni. Egyfajta irányításra van szükség, amelyen az emberek jobban érzik magukat, és úgy érzik, hogy valami tényleg változik mindennapi életükben. Köszönöm szépen. Thank you very much. you, you did... Köszönöm szépen. Valóban sok kérdést kapott, ezért engedtem, hogy kicsit hosszabban válaszoljon. Remélem, hogy a többiek rövidebből fognak hozzászólni. Benszelem úr következik, most miniszter úr, ön is számos kérdést kapott, tudom, hogy nem könnyű válaszolni ennyi kérdésre 5-6 percben, de azért kérem, próbálja meg. Eh, Ujib, eh, Széd Naeb. Eh. Köszönöm. Igen, megpróbálom. Amikor a marsalt erről beszéltem, nem azt mondtam, hogy a Marshall terv nem Kelet-Európára és Nyugat-Európa is vonatkozott. Én azt mondtam, hogy Észak-Amerika és Nyugat-Európa is számára is jó volt ez a, ez a, ez a Marshall terv, tehát mindkét fél számára kedvező volt. amikor találkoztam Tunéziában az ön nagykövetével, akkor beszéltünk mezőgazdasági tervekről, programokról, projektekről, például öntözési kérdésekről, és nagyon nagy öröm lenne számunkra, hogyha Európával együttműködhetnénk Kelet- vagy Nyugat-Európával. Tunéziában azt próbáljuk elérni, hogy azok, akik egy hagyományos bankba szeretnének, szeretnék elhelyezni a pénzüket, ahol mint egy fiala pénzük, és egyfajta, egyfajta kamatot kapnak, az remek. De az is remek, hogyha valaki egy iszlám bankba, bankba teszi be a pénzét, mi mindkét lehetőséget szeretnénk nyitva, nyitva szeretnénk hagyni. És a belga képviselőnek is szeretnék válaszolni, amikor azt mondtam, hogy az iszlám az iszlám gazdaságtanban alapvetően liberális értékek vannak. Én nem azt mondtam, hogy ez korlátlan liberalizmus. Ilyen rövid idő alatt nyilván nem tudom pontosan kifejteni a nézeteimet. Az iszlám gazdaság alapvetően liberális eredetű, de szociális is. Így aztán az iszlám gazdaság nem mond ellent azon elveknek, amelyeket val a amelyeket vala VTO. A holland képviselő úr a regionális együttműködéssel kapcsolatban tett fel egy kérdést, elmondta, hogy nem volt túlság, hogy nem túlságosan szoros a regionális együttműködés, sajnálatos módon igaza van, de ez a diktatúrák miatt alakult így. Mindegyik diktatúrának megvolt a maga érdeke, elég elég egyértelmű volt az egyes diktátorok érdeklődési köre, és amikor a, a Kadhafi és Ben Ali összevesztek, akkor egész egyszerűen lezárták a határt. Így nem lehetett együttműködni, de mindenképpen azt szeretnénk elérni, hogy a jövőben ez a helyzet változzon meg. Ott van a Szahara is. A Szahara léte nehezé, nehézé teszi, hogy létrehozzuk a, az Arab Mágreb Uniót. Nos, szeretnénk, hogyha megvalósulna a regionális együttműködés. Jelenleg nem létezik ilyen, de ez nem jelenti azt, hogy ez lehetetlen, és azt gondolom, hogy, a, hogy nem csak ilyen jellegű regionális együttműködés létezhet, hanem a földközi tenger észak és déli partjai, partja között együttműködés is. Hallottam egy olyan kritikát is, hogy nem eléggé mi a gazdasági mélyek a gazdasági elképzeléseink. Hát elnézést kérek, 5 perc alatt nem igazán lehet mindent elmondani. Az iszlám gazdasági projekt nagyon is gazdag terület. Gyorsan példa jelleggel hadd mondjak valamit. Az előző gazdasági modell alapja a partvidéki területek fejlődése, fejlődése volt. Tehát ez lett volna a gazdasági fejlődés motorja, az összes többi terület pedig alárendelt volt. A beruházások 84%-a parti övezetbe került, a többi zóna, melyek nyilvánvalóan sokkal, sokkal szegényebbek, csupán a 16%-ban részesülhettek. A mezőgazdasági minisztérium költségvetése Nos, ez a költségvetés 70, 76%-ban a belső a belső területekre irányul most. A 24 megyéből 14 helyezkedik el itt. Korábban ugye más volt a más volt az ábra, tehát korábban mindent a partvidék kapott, és a belső területekre nem jutott igazán és most pedig megfordítjuk ezt a trendet, és azt próbáljuk elérni, hogy minden egyes ilyen megyében legyen egy gazdasági motor. Tehát ne egy motorja legyen a gazdaságnak, hanem több. Egyik barátom itt a hallgatóságban valaki elmondta, hogy nem 230 millió munka, nem 230 ezer munkahelyet teremtettünk, valóban nem 230, hanem 132 milliót, lehet, hogy fordítás hiba történt. Lehet, hogy az elemzésről másként gondolkodunk, máshogy elemeznénk a problémát, de adatokban mindenképpen meg kell egyeznünk, hiszen ez ténykérdés, és a statisztikai hivatal adatai ezek. Hogyha számokat ha a számokat nem jól mondanám, az nyilván két percen belül megjelenne a Facebookon. Mi a statisztikai hivataltól kapjuk az adatokat, és senki nem kérdőjelezheti meg azok valóságát. 20 ezer munkahely 2012-ben, ezt a 20 ezer munkahelyet 2012-ben finanszírozták meg, de 2013-ban kerültek megvalósításra. Öt év alatt az a mezőgazdasági minisztériumban 5800-an mentek nyugdíjba. Viszont csak 770 embert vettek fel. Így aztán a, a, a tunéziai közigazgatásban, annak ellenére, annak ellenére, hogy vannak képesített szakértők, vagy dolgozók, ezért mégis magas képzettségű munkatársakat kell felvenni. Elnök, Elnézést kérek, de nem nagyon van időnk. Bocsánat, hogy mindenkivel ilyen szigorúan kell bánnom. Elnézést, hogyha el kell vennem önöktől a szót. Fászli doktor következik, tessék. Encore d'être plus que tout à l'heure. Eh, még rövidebben próbálok akkor fogalmazni, mint eh, az előbb, mert eh, konkrét kérdést nem kaptam, de lehetőséget lehet, hogy azért, mert nagyon világosan fogalmaztam, remélem, hogy ezért volt. Három dolgot szeretnék világossá tenni. Az első dolog, amit ma délelőtt hallottam egy parlamenti képviselőtől, nem érti, hogy hogyan lehet éjséglázadásként vagy éjség elleni fellépésnek minősíteni a társadalmi mozgásokat Marokkóban. Nos, a Marokkóban ez a méltóságról szólt. Aztán lehet, hogy ez egy fordítási kérdés. E, nem annyira az éjség volt sose a téma Marokkóban, hanem a méltóság. A mai ülésünk e, során e, a, az iszlamista pártok gazdaságpolitikájáról beszélünk. Marokkóban a stabilitás kérdéséhez nyúltak hozzá, egy, meg, egy befogadáson alapuló megközelítést szeretnének az iszlám pártok. Alapvetően ez egy politikai párt. Az, hogy iszlamista, az csak az árnyalatát mutatja ennek a pártnak, ami kicsit befolyásolja a tennivalókat, de ez egy politikai párt, és nyilván az első kötelessége az az életminőség javítása. Rengeteg új dolog történt, amióta az új marokkói kormány hivatalba lépett, beszéltem is ezekről ma Marokkóban minden eh, miniszter felelős eh, egy sor eh, reformért, egy új demokrácia alakul ki. Az alkotmányban van egy olyan kötelesség, hogy a miniszterelnök minden hónapban egy gazdasági problémát kell, hogy átbeszéljen, és hát hadd mondjam el, a Barcelona, a Barcelona-Bayern München meccsnél többen nézték a legutóbbi miniszterelnöki felszólalást a tévében. Tehát egy komolyabb kapcsolat alakult ki a politika világa és a polgárok között. Mindenki beszél a politikáról, a kormányról, hogy mit kell tennie, megadjuk a jogot arra, hogy kiki a saját nézeteit kövesse, tehát másképp is lehet gondolkozni, nem csak úgy, ahogy a kormány Marokkóban köszönjük, mondja az elnök. Ezzel elérkeztünk a második részéhez, az utolsó részéhez ennek a mai ülésnek, és lassan össze kell foglalnunk, hogy mi hangzott el eddig, megadom a szót a raportőrnek. What I'm, I'm gonna try... Köszönöm szépen. Ahelyett, hogy inkább megismételem azt, ami már elhangzott, megpróbálom kiragadni azt, ami számomra a, az a téma volt, amiről még jobban el kell gondolkodnunk majd. Hanan úr a politikai gazdaság kifejezéssel kezdte, ez a legfontosabb szerintem. Ő azt mondta, hogy nem szabad elfeledkezni a politikai dimenzióról, a gazdasági feltételek kapcsán a ezzel feltörekvő országok tekintetében a két dolgot nem lehet egymástól elválasztani. Egy belső és egy külső aspektust láthattunk itt. Belső aspektusként, ahogy Feszli azt is elmondta, hogyan van elosztva a növekedés. Nem elég már az, hogyha ezek az országok csak a GDP növekedésről, vagy, vagy ezekről a statisztikákról beszélnek, hiszen ezek nem tükrözik azt, hogy belsőleg hogyan tekintenek a gazdaságra. Nagyon fontos politikai és gazdasági kérdés merül itt fel, hogyan oszlik el a növekedés a népesség körében, és szignifikáns aspektusa volt ennek a forradalomnak, az a jó lét megmutatása, ami azt jelenti, hogy az elitnek egy kis szegmens ragadta magához a növekedést, a jólétet, és ez igazságtalansági érzéseket eredményezett a népesség nagy részében, és ez politikai robbanáshoz vezethet. Felmerült az a kérdés is, hogy mi a szerepe az új iránytó pártoknak, az iszlám pártoknak különösképpen, hiszen ez a témája a kétnapos konferenciának, de minden egyes párt kapcsán felmerül az, hogy a korábban elkövetett bűncselekményekből a pénz visszaáramlik-e a pénz, vagy hogy folytatják -e ezeket a korábbi gyakorlatokat jövőben is, hiszen az új kormány stabilitása nem csak attól függ, hogy tudnak-e munkahelyeket teremteni, hanem attól is függ, hogy hogyan szállnak szembe az igazságtalansággal. Ez egy mélyen politikai kérdés. Henen úr beszélt a politikai konszenzusról, és, és arról, hogy erre van szükség ahhoz, hogy reformokat lehessen végrehajtani, amelyeket vagy a külső, fel, külső felterek szabnak meg, vagy belsőleg is szükségesek. Ez nagyon fontos kérdések, mert különböző dolgok merülnek itt fel, a vállás szerepe a társadalomban, és minden olyan kérdés, amiről ma már beszéltünk. A sajtószabadság kérdése például, hogyha a politikai konszenzus nem igazából konszenzus, akkor hogyan lehet hosszú távú gazdasági reformokat létrehozni. Ferien úr a politikai finanszírozás kérését is felvetette. Főként az olyan szervezetek esetében, amelyek humanitárius munkát végeznek, de ez számunkra is egy kérdés a nyugaton, hogy milyen hatása azon feltételeknek, amit a pénzekkel kapcsolatban szabunk, hogy valóban uh, ez kihat-e a politikára, illetve a gazdaságpolitikára-e, mert hogyha a politikai finanszírozás bizonyos gazdasági érdekekből fakad, akkor az egy akadályt, egy, egy megszorítást jelent annak kapcsán, hogy milyen fajta gazdasági politikát fognak végrehajtani. Egy másik kérdés, ami felmerült a vége fele, az az volt, hogy hogyan tudják a humán tőkét bevonni abba, hogy új gazdasági politikákat fejlesztenek ki, alapul véve a politikai orientációjukat. Tehát vagyis, akik eh, nem akarnak részt venni csak azért, mert nem bíznak a pártban. Ez egy nagyon fontos belső kérdés. A külső politikai dinamikája a gazdaságnak, eh, azt láthatjuk, hogy ennek kapcsán a külső támogatás gyenge volt, megdöbbentően gyenge volt a forradalom után, összehasonlítva azzal, ami 89-ben történt, vagy ami a második világháború után történt, vagy összehasonlítva azzal a pénzzel, amerikai vagyok, összehasonlítva azzal a pénzzel, amit Irakra vagy Afganisztára költöttünk. Felmerül a kérdés, hogy a külső támogatás miért ennyire gyenge, gazdasági válság a világ többi részén, van egyfajta ambivalencia az orientáció vagy kompetencia kapcsán a, a, a forradalom utáni kormányoknál, és a politikai értékek kérdése is felmerül, és az, hogy a politikai, illetve gazdasági segítséget lehet-e kötni bizonyos politikai értékek betartásához az átmenet alatt lévő országokban. A második világháború utáni összehasonlítás egy kicsit azért nem helytálló azok az országok, amikről beszéltek, azok megszállt országok voltak. Egy kicsit komplexebb tehát most a helyzet. A következő kérdés, és már csak kettő van hátra, az az, hogy a külső feltételek, amelyek a támogatáshoz kötnek, ezek milyen mértékben ideológiai orientáltságúak. Tehát a liberalizmus kapcsán ez nagyon sok nemzetközi támogatással jön, jár. És felmerül egy további kérdés is, mi a gazdasági víziója, elképzelése az iszlám pártoknak. Érdekes az, hogy Európában és Amerikában nagy az Valencia a gazdaságpolitika kapcsán, tehát hogy megszólítás vagy nincs megszólítás. Tehát a nyugatiak számára felmerül a kérdés, hogy bemenjen és ambivalensek vagyunk a saját gazdasági víziónkkal kapcsolatban. Hogyan tudunk mi egy egyértelmű gazdasági víziót kérni ezektől az országoktól. Mind a mellett az ott élő népesség is felteheti a kérdést, hogy az iszlám párt a gazdasági víziója tényleg meg akarja változtatni-e a gazdasági egyensúlytalanság alapvető pontjait, amelyről beszéltek itt többen is milyen mértében akarják ezek a pártok valóban megváltoztatni az egyensúlytalanságok igazi okait, vagy inkább ezeket csak megpróbálják elkerülni, azáltal, hogy ugyan azt a fajta dolgot teszik, amit az előző rezsim is tett. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh, that... Köszönöm. Ezzel lezárjuk a második panelt. Jután. Nagyon jó a raporterünk, legalább annyi kérdést tett fel, mint ahányat megválaszolt, ezért még van mi gondolkodnunk. Köszönöm szépen, hálás vagyok ezért. Most pedig nagyon örömmel adom meg a szót az Európai Parlament alelnökének, Edward Macmillan Scottnak, ő fogja lezárni ezt a mai napot, és és azt hiszem, hogy meg lehet velegetni a vállunkat, mert két perccel idő alatt átadjuk a szót, hogy megadjuk a szót. And, uh... Köszönöm, Enemi. Ami nyilván azért van, mert kiválóan elnökölte ezt az ülést, és sikerült tartanunk a menetrendet. Én Schulz elnököt képviselem itt ma, aki nem lehet itt, de én vagyok az alelnök, aki a demokráciáért, az emberi jogokért és a transatlanti kapcsolatokért felel, és már évek óta komolyan figyelem az arab világban zajló demokratikus folyamatokat, és én voltam néhány évvel ezelőtt az első külföldi politikus, aki Egyiptomban járt közvetlenül a fordulat után. Nagyon komoly munkát végzünk itt az Európai Parlamentben, mint önök is tudják. Megköszönöm a szervezésben az Egmont Institute, a Carnegie Europe, a Svájci Külügyminisztérium, munkáját és közreműködését, valamint a külügyi bizottságunk eh, tisztségviselőinek a munkáját, és eh, az európai eh, közelkelet politika lehetőleg hatékonyabb kell, hogy legyen. Nem mindig könnyű megérteni a, kelete, a középkeleti eseményeket európai szemmel. Ezek a találkozók hidakat építenek, és hatékonyabb szomszédsági kapcsolatokhoz vezethetnek el. Fontos, hogy belegondoljunk, milyen jövőt szeretnénk szánni ennek a régiónak. Először is hadd fejezem ki csodálatomat azon politikai folyamatok iránt, amelyeket Tunézia, Líbia, Egyiptom megtettek, és Marokkónak is gratulálok az eddig elért sikerekhez. Egy választás megszervezése egy komoly feladat, mi európaiak ezt igen jól tudjuk. Két dolgot emelnék ki az európai élményanyagból. A demokrácia nem csak folyamat, hatékony kell, hogy legyen. 50% plusz egy szavazattal választást lehet nyerni, de egy alkotmány elfogadásához, egy ország jövőjének alakításához össznemzeti konszenzusra van szükség, sőt, egyes jogrendszerekben általában a felesnél nagyobb többség szükséges ilyesmihez. Meg kell érteni az emberek gondolatait, mindenkinek lehetőséget biztosítani arra, hogy kifejezzék a véleményüket, csak így lehet reprezentatív intézményeket kialakítani ahogy Elmar Brock nagyon helyesen és világosan rámutatott, a fékek és ellensúlyok rendszere, valamint a, demokráciai váltó, de a demokratikus váltógazdaság írják le igazán egy demokráciának a minőségét. Tehát választási lehetőség és változtatási lehetőség van egy demokráciában. A győzelem után mindig jön a vereség, a vereség után újra meg kell próbálni győzni. Erről szól a demokrácia. Eh, amikor ez nem így működik, eh, akkor nem működik jól a demokrácia, nem működik jól a demokrácia akkor, amikor az igazságszolgáltatás nem eh, szabad, és amikor az újságírók nem írhatják le, amit gondolnak. A politikai és társadalmi szereplőknek elkötelezettnek kell lenniük a demokratikus értékek mellett. Ha mi erre nem vagyunk képesek, akkor autoriter rendszerek alakulhatnak ki, és hivatkozhatnak eh, a mi eh, hibáinkra, akkor, amikor a saját népességüket elnyomják. Eh, én biztosíthatom önöket arról, hogy az európai intézmények és az európai parlament teljes mértékben támogatni fogják önöket ezen az úton, a demokrácia és a méltóság képítésének útján. Az Európai Parlament évente díjaz olyan személyeket, akik sokat tettek a szabadság ügyéért, ez a Szaharov díj, és a Szaharov díja kapcsolatos hálózat szintén az én alelnöki felelősségi körömbe tartozik. 2011-ben öt arab tavaszos aktivista kapta a díjat. Razan and Ali from Syria, and of course posthumously és posztumusz Mohamed Oazizi Tunéziából. Ha elfelejtjük, hogy honnan indultunk, és elfelejtjük, hogy ezek a fiatalok, akik életüket vesztették az arab tavasz során, a demokráciáért és a nyílt intézményekért harcoltak, ha ezt elfelejtjük, akkor már meg is buktunk. Amikor Marzuki elnök az Európai Parlamenthez beszédet intézett idén februárban, akkor a beszédében azt is mondta, hogy ezek a forradalmak nem idegengyűlölő nacionalista forradalmak, hanem szociális és demokratikus forradalmak. Mi azt szeretnénk, hogyha az emberi jogok egyetemességét mindenki figyelembe venné és a kulturális relativizmus vagy vallási sajátosságokra hivatkozva nem lehetne azoktól eltekinteni. Ezt követően eh, következhet be a gazdasági fellendülés. Erről szólt a ma délutáni eh, ülésszag. Eh, a gazdaság szükséges a stabilitáshoz. Sajnálatos módon a gazdasági fejlődés az arab világban nagyon lassú. Ez elfogadhatatlan. Meg kell találnunk, hogyan lehet fellendíteni a gazdaságot annak érdekében, hogy mindenki, és különösen a fiatalok méltóságban dolgozhassanak. Csak így tudjuk kialakítani a jólétet és a megfelelő jövőt. Azt remélem, hogy kölcsönös bizalom és tisztelet Eh, elvei alapján tudunk eh, együttműködni az önök országaival. Elnök asszony, köszönöm mindenkinek, aki eljött ide és eh, felszólalt ezen a konferencián. Köszönjük, Edvard, nagyon szép szavak voltak ezek, bölcs megjegyzések. Hölgyeim és uraim, ezzel elérkeztünk a mai ülésünk végére. Holnap folytatódik a program, 9 órakor kezdődik, reggel 9-kor. És a Fondation Universitaire eh, Rue d'Egmont eh, cím alatt folytatódnak a megbeszélések. Nyilván a Carnegie asszisztensek majd eh, segítenek megtalálni azt a helyet a résztvevőknek, hogy ne tévedjenek el. A mai arab tavasszal kapcsolatos ülés minden esetre elezárul. Én megköszönöm önöknek a, az itt létet, azt, hogy beszéltek hozzánk, és köszönöm a társszervezőknek is azt, hogy lehetővé tették ezt a nagyon érdekes szemináriumot, és mint ahogy ma ez többször is elhangzott, talán ez volt az első olyan konferencia, ahol azok az emberek, akikről oly sokat beszélünk, és akikhez keveset beszélünk, vagy akikkel keveset beszélünk, e, azok meglettek hívva, itt azokra a pártokra gondolok, amelyek joggal vagy jogtalanul iszlamista címkét viselnek, és amelyek most e, komoly kormányzati pozíciákat töltenek be e, az egyes észak-afrikai országokban. Kívánok Önöknek kellemes estét, és a holnapi napon pedig hasznos folytatást.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 und Herren! Hölgyeim és Uraim! Az ülést megnyitom. Willkommen zur Abstimmung. Megkezdjük a szavazást Weber asszony jelentéséről. Weber asszony nincs itt, és ezért nem is tud minket akadályozni. Willkommen zu Paragraph 1 egyes bekezdés, egyes módosító három részben. Gáler úr indítványa, aki jelenleg egy eléggé veszélyes misszión van Pakisztánban, mint megfigyelő a választásokon. Nekem mondjam, hogy jelen körülmények között a rászolgál elismerésünkre, hiszen um, elég nehéz a helyzet. Scháke azt mondja, ne a szó? Nem? Nem kér szót? Elnézést. Azt hittem, már szavazunk. Herr Generalsekretär Gonzato, vielleicht kann man diese Lehet, hogy ezt a megjegyzést a jegyzőkönyvben is felvehetnénk. Ki támogatja az egyes bekezdés első részét? Ki ellenzi? Tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk harmadik rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk kettes mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk hármas a négy ába veszük ezt fel mellette, erre ne tartozkodik, elfogadtuk. Hmm. Hármas bekezdés mellette, ne tartozkodik, elfogadtuk. Ötös mellette, ne tartozkodik, elfogadtuk. Hatos mellette, ne tartozkodik, elfogadtuk. Hetes mellette, ne tartozkodik, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ne tartozkodik, elfogadtuk. Kilences mellette, ellenek tartózkodik elutasítva, tízes mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, tizenegyes mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, tizenkettes mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, tizenhármas mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, Általánosan szavazunk a teljes véleménytervezetről. Die Abstimmung ist geschlossen. A szavazás lezárom. 48 igennel, nulla nemmel, egy tartózkodással elfogadtuk. Wir kommen jetzt zum Bericht Schake. Gibt es dazu Schake jelentés? Van-e megjegyzés? Nincs. Ki támogatja az egyes kompromisszumot? Ki ellenzi, pedig elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59-es módosító mellette ellene tartózkodik, Ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 59-es volt ez. 59-es. A szavazás lezártam. 25-26 arányban elutasítva. 60-as mellette. Ellene tartózkodik, ellenőrizzük úgy tűnik, hogy ugyanaz a többség, mint az előbb, eléggé szűk ez a többség. A szavazást lezártam. 30-22 arányban elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette. Ellene tartozkodik, elfogadtuk. 62. De csak rövid formában mellette ellene tartozkodik, elutasítva. 65-ös mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk 66 mellette, ellene tartozkodik. mi? Ki támogatja 65-öt? Ki támogatja 65-öt? Ki ellenzi? Elfogadtuk. Igennel szavaztak. Nem, már kétszer szavaztunk erről. Nem, el, nem ellenőrizzük. 66-os mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítva. 67 mellette. Ellene. Tartózkodik. Szerintem Landsbergis úr indítványát a kommunisták segítségével elfogadtuk, de elnőrizzük a szavazás, megnyitom. Abstimmung ist geschlossen. A szavazás lezárom. 24-28 arányban elutasítva, tehát a szövetség nem volt elegendő. 68 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 69 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 70 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 71 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 72 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 73 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 74 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük. 74-est ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 28-25 arányban elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 79 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tessék? Warum? Antrag 81. 81-es, két részben. Első rész mellette ellene tartózkodik elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodik elutasítva. 82 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 83 mellette ellene tartózkodik ez eléggé szoros volt, ellenőrizzük a 83-ast. Die A szavazást lezártam. 26-29 arányban elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene tartozkodik, elutasítva. 92 mellette, ellene tartozkodik, elutasítottuk. 93 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. A szavazás lezártam. 30-24 arányban elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodik, ugyanaz a többség. Elfogadtuk. Elfogadja mindenki, igen. 95 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 96 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást lezártam. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Szerűs Volszki úrnak három szavazata van, de még ez sem volt elegendő. Zimnonon. 97 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 98 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 99 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 101 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Die Abstimmung ist. A szavazás lezártam. Huszonhárom 25 arányban elutasítva. 102 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 103 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 104 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást lezártam. 26-29 elemben elutasítva. 105 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 106 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 107 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 108 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 115-ös két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Második rész mellette, ellene tartózkodik elutasítva 118 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 117 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 100 ellenőrizzük. 17. 117-es. The vote is closed. A szavazást lezártam. 26-25 arányban elfogadtuk. 116-119 Ach, 18, 18, eh, ja, richtig, richtig, richtig. 119. 119 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. Hetes kompromisszum szóbeli módosítóval a jelentéskészítő. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnénk elutasítani a szóbeli módosítót, és a kompromisszumot szeretnénk támogatni, amit a tárgyalás során jó együttműködés szellemében hoztunk létre az árnyék jelentéstevők között. Tehát a szóbeli módosító nélkül szeretnék szavazni a kompromisszumra. ist für? Ki támogatja a hetes kompromisszumot? Ki ellenzi? Ellenőrizzük. A szavazás lezártam. elfogadtuk 30-27 arányban. 126 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást lezártam. 26-30 arányban elutasítva 100, 28 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 129 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Szárius Vaszki úr, a szavazás közepén járunk és lezártam a szavazást. Három szavazat, mert mindig hiányzik. 23-31 elejben elutasítva. 131 mellette. A 130-as, a 130-as mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 131 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. A szavazást lezártam. 27-32 arányban elutasítottuk 132-136 mellette ellene tartózkodik elutasítva 133-137 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, így a 8-as kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 140 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette,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 elutasítva. 151 mellette nem tartózkodik, elutasítva. 152 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 159 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 160 mellette, ellene Hát most mi volt? Jeffrey? Most mellette vagy ellene szavaztál? Mellette. Akkor ez döntő volt, bár nem igazán tetszik ezt kimondanom. Elfogadtuk. 161 mellette ellene tartózkodik. Nem volt igazán egyértelmű, ellenőrizzük. Abstimmung ist geschlossen. lezártam. 31-28 arányban elfogadtuk. Egy EPP szavazattal több volt. De hát soha nem lehetünk elegem. Ja. ja. Wir kommen jetzt zum Antrag. 162 mellettem ellene tartózkodik. Elutasítva. 163 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 164 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 165 mellette ellene ellenőrizzük. lezártam. Huszonhat 26 teremmel 166 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 167 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 168 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 169 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 170-es mellette ellenem tartózkodik, elfogadtuk, 171-es rövidebb formában mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 12-es kompromisszum. Hogyha a szocialisták szavaztak volna az első körben, akkor most nem kéne ellenőriznünk a második körben. Kollektívan lusták voltak az első körben. geschlossen. Lezártuk a szavazást. Elutasítva. Elutasítva. A 12-es kompromisszum mellette. Ellenetartózkodik elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette. Ellenetartózkodik elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette. Ellenetartózkodik elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 16-os, illetve 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harminckilences. 39-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást lezártam. 27-30 arányban elutasítva. 41 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodik elutasítva, egyes mellette ellene tartózkodik elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, hármas mellette a kettest ellenőrizzük, A szavazást lezártam. Sokan szavaztak a szocialistáktól. 33-27 nem elfogadtuk. Hármas mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellenet tartózkodik, elutasítva. Hatos mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellenet tartózkodik, elutasítva. Hetes, nyolcas mellette ellenet tartózkodik, elutasítva. Kilences mellette ellenet tartózkodik, elutasítva utasítva, 10 mellette, ellenállt a 20 elutasítva, szóbeli módosító 2-es mellette, ellene tartózkodék elfogadtó, 12 mellette, ellene tartózkodék elutasítva, 13 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 14-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, a 14-est ellenőrizzük. A szavazást megnyitottam. A szavazást lezártam. És 30 szint arányban elfogadtuk. Most az elektronikus szavazás következik. A szavazást megnyitom. Die Abstimmung ist geschlossen. A szavazás lezártam. 54-1 arányban elfogadtuk a jelentést. Ibres Szidzsik asszony kért szót. Thank you. Mr. Chairman, in the... Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárti frakció nevében azt szeretném mondani, hogy Számunkra egyértelmű az, hogy ez a jelentés a világ sajtószabadságáról szól, és nem az EU sajtószabadságáról. Dank, wir werden das auf Köszönöm szépen, ezt feljegyezzük, de szeretném még egyszer elmondani azt, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy ilyen jelentésben benne legyen az, hogy az Európai Uniónak példaértékűnek kell lennie. De ez nem az Európai Unió belső helyzetéről szóló jelentés. Minden más szakbizottsága valószínűleg gondunk lesz. Utalnunk kell arra, hogy ügyelnünk kell arra, hogy mik a különböző illetékességi körülfőket egy ilyen jelentés kapcsán, mint ez, és ezért azt kérem, hogy ügyeljünk arra, hogy a politikailag kívánatos dolgokat ne az AFAT nevében nyújtsuk be, hanem az olyan bizottságok nevében, amelyek az Európai Unió belső helyzetében foglalkoznak. Ugyelnünk kell a szabályokra. Hogyha egyetértenek azzal, akkor Rátérünk a Milán Món jelentésre. 38-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 39-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 40 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 41-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 42 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 43-as szóbeli módosítóval, rucek mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 46-os mellette, Negyvenhatos mellette ellene tartózkodik, elutasítva. van négyes mellette ellene tartózkodik, elutasítva. ezek is olyan módosítók, amik az INTA kompetenciájába tartoznak, de hát ez egy kicsit olyan vegyes helyzet, tehát szavazunk róla. 56-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva 56-os mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 62-63 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 64-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, de ellenőrizzük. 64-es volt ez, a szavazást megnyitom. A szavazás már majdnem lezárult. 23-33 arányban elutasítva 65-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva. 66 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 68-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 69 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 70 mellette ellene tartózkodik, elutasítva a hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 77-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 78-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 86 első rész mellette ellene elfogadtuk. Ki van ellene? Tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva de ellenőrizzük inkább. A szavazást lezártam. 23-31 arányban elutasítottuk. 88 mellette. 87-es mellette. Ellene tartózkodik elutasítva 88-as mellette. Ellene tartózkodik elutasítva 89-es három részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 93-as mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, A szavazást lezártam. Ki akart itt ellenőrzést? Ki, ki volt az? Valaki ellenőrzést akart. Meg fogjuk találni a fickót. Elutasítva. 97-es mellette ellene elutasítva. 98 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 99 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 100 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 101 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 103 102 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 103 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 104 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 105 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 110 három részben Első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, utasítva. Harmadik rész pedig önmagától elintéződött. 111-es. Mert elfogadtuk az első részt. Tehát a jubileumot továbbra is ünnepeljük. mellette, ellene tartózkodik, el, elfogadtuk. 111-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 112-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 113 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 114 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 116 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 117 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 118 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 119-es három részben első rész mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Második rész mellette a liberális szótörlése mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Hármas rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 120 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 121-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 122-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk három mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 104 es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 105 ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 106 os mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 127 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 100, 130 mellette, ellene tartózkodik elutasítottuk, 131 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 135-ös mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 136 kiegészítés, a 135-ös az mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 139 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, elfogadtuk. három mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 144 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 145 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 146 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 147 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 148 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 149-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, négyes szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 151 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 152 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette, ellene ellene tartózkodik, elfogadtuk, 165-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 169 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. De Antrag. A szavazást lezártam. 25-33 arányban elutasítva. 170 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 177 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 22-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 195 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 197. 197 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 198 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 199 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 200 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 201 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 202 mellette ellene tartozkodik. elfogadtuk, a 203-as okafogyottá vált, 9-es mellette ellene tartozkodik el, utasítva 10-es mellette ellene tartozkodik elutasítva 11-es mellette ellene tartozkodik elutasítva 1-es kompromisszum mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk, 2-es kompromisszum, 15-ös módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 22-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 30-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 32-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 36-os mellette ellenet tartózkodik el, utasítottuk 37-es mellette, ellenet tartózkodik elfogadtuk, 1-es mellette, ellenet tartózkodik elutasítva, 2-es mellette, ellenet tartózkodik elfogadtuk, 3-as mellette, ellenet tartózkodik elfogadtuk, 4-es mellette, ellenet tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást lezártam. 26-30-ban tudtuk 5-ös mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 6-os mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 7-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 8-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, elektronikusan szavazunk, A szavazást lezártam. 47-6 arányban 5 tartózkodással elfogadtuk. Kedves kollégák! Szeretnék egy javaslatot tenni, hogyha egyetértenek eh, ezzel, akkor kérem a frakciókat, hogy támogassák ezt. Kérnék egy pillanat csendet. Inta ajánlás szavazása eh, következik. A májusban a transatlanti tárgyalásokról. Júniusra terveztük ezt meg. Szerintem nincsenek sok értelme. Hogyha egyetetenek ezzel, akkor májusban erről egy közös vitát kell majd tar- tartanunk. Hogy ne kelljen erről a kérdésről kétszer tárgyalnunk. Egyetetenek ezzel? az INTA AFET transatlanti vitáját szeretnénk összevonni, ne kelljen májusban és júniusban is erről beszélni. Tehát hogy legyen egy közös vitánk, ezt szeretnénk. Kérem, beszéljenek a frakciókkal erről, mert ne kell változtatni ez a napi rendet majd. A titkárság mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a gyakorlatban is megvalósuljon. Köszönöm, az ülés lezártam. Long life to the press.